Bene, penso che possiamo riprendere in... Akkor folytassuk a munkát. Eszmecserét folytatunk Cornelius Adebárral, egy német társaság vezetőjével. Nagyon érdekes tanulmányt készített, illetve végzett Cornelius Adebár úr Úgy tudtam, hogy ezt mindenki megkapta, de most hallom, hogy nem. Minden esetre egy tanulmányt készített az EU különleges képviselőjének a szerepéről. Ő felel ennek a kutató projektnek az elkészítéséért. Változás az európai külpolitikában és az EU különleges képviselőinek szerepe ez a tanulmánynak a címe. Szeretném üdvözölni Mászé Poposzki urat is most üdvözlöm, bár még nincs itt, majd ha megérkezik, akkor újra fogom üdvözölni. Az EU, az EKS elnök helyettese hamarosan meg fog érkezni, és ő is részt fog venni ebben a vitában. Az EU különleges képviselőinek a szerepe a Lisszaboni szerződés hatályba lépésétől kezdve egy kicsit változott, újra dimenzionálásra került a korábban teljesített funkciókhoz képest. Mindenesetre az EKS-en belül, az Európai Külügyi Szolgálaton belül újra meg lett határozva az ő szerepük, és újra meg kell ezt magyaráznunk, meg kell ezt vitatnunk. Úgyhogy pontosan azért vettük fel a napirendre ezt a témát, hogy ismerjük meg részleteiben ezt az új helyzetet, és hogy beszéljük meg, hogy, hogy milyen javaslatok alapján tudnák ezek a különleges képviselők a lehető legjobban ellátni a feladatukat, ellátni a szerepkörüket. Más nem is szeretnék mondani, Úgyhogy nagy figyelemmel, nagy érdeklődéssel fogom meghallgatni önt. Öné a szó, Adebar úr. Really grazie. Uh, thank you very much. Um, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen az AFET szakbizottságnak, hogy meghívtak erre a bemutatóra, erre az előadásra. Nem kis megtiszteltetés számomra, hogy a tanulmányomat bemutathatom itt önöknek, amely a PHD, vagy doktori diszertációmon alapszik. Azt kérem, azt kéri a előadó magyar hangja, tehát a magyar tolmács, hogyha valaki hallgatja őt, akkor az emeleten lévő 16-os kabin felé jelezze ezt, mert máskülönben süket füleknek dolgoznánk. És ilyen módon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 Köszönöm szépen, elnök úr. Meglep az a mód, hogy milyen hevesen védi a külön megbízottakat, és a, a működik a tolmácsolás? Tehát a főképviselőket pedig roppantól kritizálta a tanulmányában, beszámolójában, hiszen a külön megbízottak hosszabb, meghosszabbítása, futamidejének meghosszabbításáról nem akarják engedélyezni. Azt gondolom, hogy a külön megbízottak az Európai Unió fejlődése során fontos szerepet játszottak, de most már felállt a külügyi szolgálat. Persze a külön megbízottakról még szól a szerződés, de látni kell, hogy ez mégiscsak egy kormányközi megközelítés maradványai, amely megközelítésből most sokkal inkább egy közösségi megközelítés válik. A külön megbízottakat minimalizálni kell, és maximalizálni kell az Európai Külügyi Szolgálatot. Meg kell erősíteni, megfelelő emberi erőforrásokkal és politikai támogatással kell ellátni azért, hogy az idáig végzett munkát még jobban végezhessék. Másodszorban arról beszél tanulmányában, hogy a külön megbízottakat a konfliktus helyzetben kellene kinevezni, ezekbe a helyzetekbe kellene küldeni. Nem, én úgy gondolom, hogy a külön megbízottakat a horizontális munkára kellene használni, nem csak a konfliktusos helyzetekben, hiszen itt már vannak eszközeink, a stabilitási eszközök és más eszközök, melyek a közös kül- és biztonságpolitika keretén rendelkezésünkre állnak, nem? Horizontális feladatokat kellene rájuk vízni, mondjuk a békeépítés, vagy az emberi jogok védelme lehetne ilyen feladat. Tehát sokkal inkább kooperatív, semmint konfliktív megközelítés alapján kellene őket kinevezni. Úgy gondolom, hogy a külön megbizottak rendszerét minimalizálni kellene, sokkal inkább az Európai Külügyi Szolgálatra kellene építenünk, és ezeket semmiképpen nem lehetne az ENSZ kül, küldöttével összehasonlítani. Azt reméljük, hogy a nemzetközi arénában is pontos szerepet kapnak. Lőzin képviselője a szó. Ja, vielen Dank, äh, Herr Ade. Köszönöm szépen. Nos, miközben a magyar tolmács kérdezi, hogy fordítson-e ő, hallgatják-e az ő tolmácsolását, kérjük, hogy a 16-os kabin fele nézzenek föl, jelezzék ezt valamilyen módon számunkra, hogy tolmácsoljunk-e. Zur Konsequenz,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 I would like to start by saying that it's not uh, also negative as it seems. Uh, Tehát ez nem annyira negatív, mint ahogy uh, azt gondoltuk, a vita továbbra is folyik, továbbra is tárgyalunk a tagállamokkal, hiszen ez egy rendkívül érzékeny kérdés. Szeretnénk azonban a lehető legjobb eh, rendszer megoldást találni. Ha időben visszatekintünk, akkor látni kell azt is, hogy az Európai Unió, annak ellenére, hogy a Lisszaboni szerződésben megfelelő eszköz van erre, ez mégiscsak második pilléres eszköz maradt. A mandátumok a CFSP kérdéseire korlátozódnak, néha a közös biztonság és védelmi politika ügyeire. Talán ez a jövőben változhat, és én magam is szeretnék majd még erre visszatérni néhány gondolatot követően. Kathy Ashton gondolatmenete szerint, mivel már működik az új szolgálat, azt különböző feladatokra kell használni. És ugye különböző lehetőségek vannak. Az egyik opció az az, hogy több úgynevezett több funkciós delegáció legyen, tehát EU-s delegáció, és ha nem tudom, tévedek három van, Kabul, Addis Abeba és Skopjeben működik ilyen kettős feladatú. A delegáció vezető tulajdonképpen így nagyobb politikai láthatóságot kaphat, a különleges megbízott felett feladatkörébe léphet, ahogy a dokumentumban is van a meglévő rendszerek szerint. Egy másik opció az az, hogy a meglévő akciószolgálattal magával működjünk együtt. Ugye van egy sor igen magas szintű regionális és az alatti szintű feladatkörrel ellátott igazgató, és a A főképviselő mandátumát ezen a területen a Dél-Kaukázusra vonatkozóan és Moldovára vonatkozóan szeretnék megszüntetni. A második pillér alapját, mint szak, szakpolitikai eszközt azért említettem, mert az ügyvezető igazgatók, a vezetők, a delegációknál szélesebb körben kell, hogy dolgozzanak. Természetesen van ez a sui generis intézmény, ami nagyon fontos része volt a tárgyalásoknak Kecsinesten és az Európai Parlament között, de mégiscsak van egy ilyen privilegizált közvetlen kapcsunk a bizottsághoz. a régi közösségi kompetenciák, hatáskörök körében is eljárhatunk volna, és ez előny. Hogyha közös felfogást akarnánk például egy régióra vagy konfliktus helyzetre von, eh, vonatkozóan kialakítani, és ezt eh, fontos emlékezetünkben tartani. Pontosan ez az, amit önök is eh, a dokumentumban javasolnak, hogy ez a, a szolgálaton belül legyen meg ez a támogató ö, funkció. Az Európai Parlament Igen, jelentős forrásokat biztosítottunk eddig a különböző költségvetési sorokból az EAS munkájához, de nyilvánvalóan ez egy olyan terület, amit még tisztáznunk kell. Természetesen a közvetlen problémákat mindenképpen meg kell oldani, például a február végéig lejáró mandátumokat. A következő hónapokban, illetve nyár végéig több megbizatás vége, végéhez közeledik. Az Európai Uniónak vannak természetesen regionális mandátumai, és ezért fontos, hogy az LKS-szel e kapcsolatban ezekre a régióra vonatkozóan is határozzunk. A feladat az az, hogy a pretóriai delegáció vezetőt megtaláljuk, és nem zárnám ki azt sem, hogy új mandátumokat adjunk. Például tárgyaltunk egy ideje arról, hogy Afrika szarvánál legyen egy külön kinevezett EU képviselő. Nos, hogy milyen kritériumok legyenek, illetve hogy a külön képviselőt hogyan nevezzük ki, ez is egy fontos elem. Nagyobb koherenciára, láthatóságra van szükségünk. Teljesen mm, elfogadom, hogy a meglévő formátumok azok kielégítőek kellenek, hogy legyenek. Ahol már van követünk, hogy legyen, ott legyünk is jelen. A múlt héten például az EKS fő képviselője Keszi, nevében, Keszi Eston nevében a, ez egyik helyettese volt jelen, és ez így jó. Ez a jelenlétünket aláhúzza, nem hagynyagoljuk el a meglévő jelenléteinket, meglévő formát, formákat. További függő kérdések a finanszírozás. Nyilvánvalóan meg kell ezt vizsgálni, hogy a korlátozott forrásokat a lehető legjobban használjuk fel, és a költségvetést megfelelő operatív célokra, nem pedig a fizetések kifizetésére, az alkalmazottak kifizetésére használjuk. Vissza kell, hogy térjünk erre a kérdéskörre. De el kell, hogy gondolkozzunk még arról is, hogy a különleges képviselő hogyan vehetne részt a folyamatos CSDP műveletükben. A, az utasítási láncnak ugyan nem vagyunk lé, része, de bizonyos felelősségi területeken jelen vagyunk. A legjobb példa erre Kabul, ahol a képviselőnk nagyon szorosan együttműködik az EUPOL afganisztáni rendőrségi képzési missziójában. Nos, összefoglalva, nyilvánvalóan megoldást kell találni a jelenlegi kérdésekre, a tagállamokkal a tárgyalások folyamatban vannak most is, de a főképviselő szándéka egyértelműen az, hogy a szerződésnek ezt az eszközét a lehető legnagyobb mértékben kihasználja. Ezen kívül erősíteni kívánjuk az EAS e, e, e, külső szolgálatának kapcsolatait és az Európai Unió egyéb részeivel. Köszönöm, Popovski úr. Megadom a lehetőséget a válaszadásra a szakértőnknek. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a megjegyzésekért és a reakciókért, és szeretném megköszönni Popovski úr hozzájárulását is, hiszen nagy megbecsülésnek tekintem azt, hogy ilyen szintű egyeztetést tudok folytatni önökkel, ezt most tudok folytatni önökkel. Néhány témára szeretnék reagálni, három témakörre osztanám ezt föl. Ez a hivatalos kérdés, hogy mi is az EKS, és mi a személyes felosztás, milyen tematikai felosztás van. A szélesebb körű kérdés, hogy milyen stratégiát kíván bizonyos válságövezetekben az EU követni, és végül, de nem utolsó sorban, az Európai Parlament potenciális szerepe. Néhányan mondták, hogy ez egy szerződéses eszköz, ez igaz. Igen, régóta létezik, de ha továbbra is fönnáll, akkor esetleg megmarad az indoka annak, hogy, hogy továbbra is fönnmaradjanak, akár a második pillér tekintetében is. Úgyhogy Alexander Lambsdorff-a teljesen egyetértek, mind a kettő párhuzamosan kell, hogy fönnmaradjon amikor hivatalos eszközként beszélünk az EKS-ről, amikor viszont a tematikus feladatokról beszélünk, vagy rövidtávú feladatokról beszélünk bizonyos témákra vonatkozóan, akár nem válságövezetben, akkor az egy más megközelítés, és ez korábban is más megközelítés tárgyát képezte. A Vier Szoléna több személyes delegáltat használt speciális kabinet keretei között, de ők nem a szerződés alapján végezték a tevékenységüket. A főképviselő tehát szabadon kinevezhet a szolgálaton belül ilyen megbizatásra személyeket. Hogyha hivatalos tematikus témákkal foglalkozó különleges képviselőre van szükség, akkor természetesen a bizottsági kompetenciákhoz már elég közel állunk. Például emberjogi témában ezt nem tudom elképzelni, viszont el tudnám képzelni az atomsorompó témában, de hát ez is már határeset. Valószínűleg ez az a munkaterület, ahol a továbbra is a válságkezelés tekintetében fönn fog maradni ez a szerep. Politikai szereplők, igen, évek óta ezzel foglalkozunk ezzel a témával. Érdekes módon korábban több politikai szereplőt használtak a 90-es évek elején és közepén, tehát inkább politikai képviselőnek tekintették őket, de a helyzet egyre nehezebbé vált, úgyhogy inkább követeket vagy EU intézményi funkcionáriusokat küldtek ki. Nem is tudom, hogy magyarázzam. volt, köz, könnyebb volt velük dolgozni, nem akarok senkit megsérteni, de könnyebb volt őket irányítani. Legalábbis nekem ezt mondták az interjúk során. Tehát más emberek véleményét tolmácsoltam most. Az is érdekes, hogy ez most megváltozhat, hiszen most megvan az EKS, vannak nemzeti diplomaták is, és együtt dolgozik ez a két szervezet, ez a két szolgálat, úgyhogy uh, ne, nem igazán tudnám elképzelni, hogy megint politikusabb válna ez a téma. Az utóbbi években a trend az pontosan ezzel ellentétes volt, és inkább a diplomatikai vagy a diplomáciai rendszerbe illeszkedett be ez a feladat. Aztán a kettős vezetés, igen, ez lenne az első lehetőség, ahogy Brandtnál képviselő ezt elmondta. Bosznia-Hercegovina, Kosztovó, itt a helyzet nem túl könnyű. Ezek ország alapú szolgálatok, úgyhogy itt például kettős vezetés van. De hát egyéb okokból is fönnállhat ez, például az ország struktúra miatt, hogy így fogalmazzak, aztán az EU helyi vállalásaival kapcsolatosan. Jelenleg az EU szempontjából is megvan az indok annak, hogy ezek a mandátumok továbbra is fennmaradjanak. Ugyanakkor dolgozni kell azon a lehetőségen, hogy kettős legyen a vezetés. Aztán a szélesebb körű konfliktus kezelési stratégia. Nem akartam azt mondani, hogy a, ezek a különleges képviselők katonai beavatkozásnál kontingens keretei között dolgozanak. Nem. Én arra gondoltam, ugye már 11 mandátum megvan, vagyis ex post ezeknél a mandátumoknál fönnáll a konfliktus kezelés. Aztán, hogy milyen keretek között dolgoznak, milyen célt követ az Európai Unió, vannak-e egyéb szereplők is rajtuk kívül, és hogy milyen az együttműködés, ezek a fő kérdések. Ahhoz, hogy egy ilyen dokumentumot elkészíthessünk, amiben belevetnénk a nemzetközi konfliktus kezelési kérdés is, akkor ehhez egy új mandátumra lenne szükség. Ez kapcsolódik ahhoz a kérdéshez is, ami teljesen aktuális, hogy a jövő hónapban lejárnak a mandátumok. Bevallom, hogy még mindig lát, nem igazán értem, hogy miért, miért kell ezeknek lejárniuk. Mert úgy tűnik, hogy eklektikusan történt a kiválasztásuk. És ezért is ö, ö, osztottam meg önökkel néhány kritériumot. Természetesen néhány mandátumnak le kell járnia, de ezt úgy kell végrehajtani, hogy ez megfeleljen a racionális elképzeléseknek, és nem ilyen adhok módon kellene ezt megtenni. Végül az Európai Parlament szerepe. Az Európai Parlamentnek jelentősebb a szerepe e tekintetben is. Például eszmecsere, mondjuk nem hív, ne hívjuk ezeket meghallgatásnak, de eszmecserére lehetőség van a mandátum területére vonatkozóan a normál parlamenti eszmecseréhez képest, ugye természetesen a parlament bármikor meghívhat különleges megbizottakat, különleges képviselőket eszmecsere céljába. De ezen túl az EU delegáció vezetőkön kívül, tehát a különleges képviselőkre is ki kell, hogy terjedjen, és ki fog kiterjed ez az eszmecsere lehetősége. Ezért új szerepe van az Európai Parlamentnek, és a Eston asszony felelőssége és elszámoltathatóságára is vonatkozik ez, tehát őnek is ilyen jellegű kapcsolat az Európai Parlamenttel. Ezekkel a témákkal foglalkoztam, és továbbra is tovább folytatom ezt a megbeszélést, ezt a párbeszédet az Európai Parlament szerepére vonatkozóan, illetve hogy az Európai Parlament hogyan tud segíteni azért, hogy az EKS eszközei hatékonyabbak lehessenek, bár kormányközi eszközként maradnak fönn továbbra is. Köszönöm szépen! Köszönöm Adebar úr, és köszönet mindenkinek, köszönet a főtitkár is. Úgy látom, hogy Tanak úr szeretne hozzászólni, tessék. Köszönöm elnök úr, Elnézést, a vita elején nem tudtam itt lenni. Meg vagyok győződve arról, hogy folyamatosan szerepet fognak kapni a különleges képviselők régiós alapon, EU jogalkotás alapján. Egyébként úgy gondolom, hogy nem csak diplomatákra van itt szükség, hanem például korábbi politikusok, esetleg elméleti szakértőkre is szükség lenne ezen a területen. És támogatom az új eh, szervezet felállítását, bár eh, például eh, Afrika bizonyos területén a főképviselő vállalja például a kalózkodás elleni harcot ezen a területen, tehát itt is lehetne szerepük. Egyébként az EKSZ-en belül akár egy országra koncentrált különleges képviselők is szerepet kaphatnak, de lehet, hogy inkább a megerősített EU delegációk vezetői feladatnak kéne ezt átvenni, ezt a szerepet konkrét országok esetében. Köszönöm, tanok úr! Brandner képviselő is szót kért. Thank you. Um, Egy rövid gyakorlatilag kérdésem van talán nem tudunk még erről a, a double-headed, tehát a kettős feladatkör kifizetéséről. Hogy van, hogy a, mind a kettőre, vagy csak a kettő közül az egyikre kapnak térítést? A Papaszki úrnak szól ez a kérdés inkább, és nem Adebar úrnak, úgy gondolom de hát meglátjuk, hogy esetleg ő is, ön is szeretne reagálni most Tanak úr kérdésére, és közben Poposzki úr végig gondolja a választ erre az utolsó kérdésre. Igen. A regionális különleges képviselők mellett több a, a pozitív indoklás, de igazából a kérdés az, hogy az átállás hogyan történjen. Hogyha megnézzük Bosznia-Hercegovinát és Koszovót. A helyzet fennáll, de még nem alakult ki az a lehetőség, hogy párhuzamos kettős vezetés lehessen, tehát hogy a delegáció vezetőjét kinevezzük különleges képviselőnek. Tehát először is a, az ország alapú feladatokat kell lezárni, nem is költségvetési okokból feltétlenül, hanem politikai okokból. Aztán a tranzíciós, az átállási időszakot kezelni kell, és itt azt mondanám, hogy a főképviselő részéről az a javaslat, hogy a mandátumok járjanak le, ennek elsősorban az ország alapú különleges képviselőkre vonatkozott ez a szándék, de igazából vannak régiós alapú különleges képviselők, ott viszont nem feltétlenül érvényesek ugyanazok az indokok. Tehát egyetértek önnel, amint a helyben az EU-nak van valamilyen jelenléte, és amikor a delegáció vezető le tudja fedni ezt a konfliktust, akkor át kell venni. Viszont mm, óvatos vagyok ebben a tekintetben, mert vannak olyan országok, tehát az ország alapú különleges képviselő az teljes munka. Nincs csapata, de ez egy teljes munkaidős munka, hogy így fogalmazok, Úgyhogy a, ha a delegáció vezető ilyenfajta megbízást kap, bizonyos országokban lehet, hogy ez túlzás, de Ashton asszonynak szabad keze van, hogy döntsön erről. Itt nincsenek elvi ellenindokok, viszont az átmenetre nagyon oda kell figyelni. Köszönöm, Ádeban úr. Popovsky úr szeretne esetleg reagálni arra a kérdésre, hogy ki fizet Top. Meg mennyit? Uh, I can give you my best guess. Talán hasra csapa, mégiscsak valamilyen közeli becslést mondhatok. Nos, az EU delegáció kettős funkciója az ugye azt jelenti, hogy őket delegációvezetőként fizetik, de ezt még majd ellenőriznem kell de van egy sor egyéb ilyen kettős szerepkörű képviselőnk Boszniában például, de itt a kettős szerepkör már különböző jellegű is. Mert ott nemzetközi funkció a másik, a nemzetközi főképviselő hivatalában is dolgozik, tehát ő akkor az Egyesült Államokból is kapja a fizetését, amit mondjuk hasonlóan számítanak ki az ottani szabályok alapon, a mutatis mutandis révén, de hát most nem szeretnék bármit mondani, ellenőriznem kell majd a hivatalban, és akkor visszatérek. Köszönöm szépen, csak azért tettem fel ezt a kérdést, mert sok újságíró is feltette. Bene, lo facciamo per iscritto. Rendben, akkor írásban választ fogunk kapni. Akkor ezt a témát eh, le tudjuk itt zárni. Szeretnék köszönetet mondani minden kollégának, aki hozzászólt. A téma nagyon hasznos, nagyon érdekes, és konzultációs illetékünkünk van, nem társdöntési vagy együttdöntési, de konzultációs jogunk van ebben a témában. Úgyhogy fontos, hogy a javaslatokat is összeállítsunk, és ne csak a véleményeket és a pontos információkat nyújtsuk be. 11-15-ig fölfüggesztem az ülést, akkor eszmecserét fogunk folytatni David O'Sullivan-nal, és Kicov nagy, nagykövetel, aki az orosz és Európai Uniós kapcsolatokról fog beszámolni. Hát, Please, colleague, sit down. Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet. A vendégünk megérkezett, és sok feladat áll még előttünk. Már is 5 perc késésben vagyunk. Eszmecserét folytatunk. az új EU-Oroszország megalapodásról jelenleg folyó tárgyalásokról. 2010 őszével, ősszel két tárgyalási kör folyott le az Európai Unió és Oroszország között. Ezért szükséges most eszmecserét folytatnunk, hiszen szeretnénk tájékozódni külügyi bizottságként a tárgyalásokon elhangzottakról. Egyébként ez tartalmazza a politikai megállapodásunk is a főképviselővel, illetve a Lisszaboni szerződés maga is tartalmazza, hiszen a Lisszaboni szerződés alapján a parlament már aktívan részt vesz ezeken a, ezekben a témákban. Át is adom a szót David Sullivannek, az EKS operatív igazgatójának, és ott fogja követni Kiskov nagykövet úr. Jönni a szó. Um, <clears throat> Chair, thank you very much indeed, and... Köszönöm szépen, elnök úr! Első alkalommal vagyok itt. Ebéli tisztségemben, új tisztségemben itt a külügyi bizottság előtt nagyon örülök, hogy itt lehetek. Azt hiszem tudják a főképviselő elkötelezettségét, hogy szorosan együttműködjön a parlamenttel, tisztában vannak ezzel. És ami pedig az adminisztratív és pénzügyi ügyek kérdésében, amelyeket felelek, vagy pedig eh, a szakpolitikai ügyek tekintetében eh, együtt lehet működni, akkor szívesen állok az önök rendelkezésére információval, illetve minden módon. Amikor az INTA szakbizottság a korábbi Európai Bizottsági posztomban a külkereskedelemmel foglalkoztam, a kereskedelmi kérdésekkel foglalkoztam, és így az Intával szoros kapcsolatot tartottam. Nos, um, a Relax főigazgatója voltam azután, um, és um, így uh, a nagykövet úrral szoros kapcsolatot tartottam, de aztán egyik pillanatról a másikra a külügyi szolgálatnál találtam magam, anélkül, hogy semmit se tettem volna. A Relaxből így kerültem. Tehát a Két és fél éve tartanak a tárgyalások, meghallgatjuk majd persze hát is a nagykövet úr elmondását és véleményét erről, de hogy nagyon-nagyon fontosnak tartom ezeket a tárgyalásokat. 2008-ban vették kezdetét, 12 tárgyalási fordulót tartottunk, és van jó hír, és van kevésbé jó hír. A jó hír az, hogy nagyon jó munkát végeztünk, komoly előrelépéseket értünk el, erről majd részletesen beszélek. A kevésbé jó hír talán az, hogy nem sikerült olyan gyorsan és olyan el, határozottan előre lépnünk a kereskedelem javításában, mint ahogy szerettük volna, és itt a tárgyalások későbbi fordulójai során fel kell gyorsítanunk ezt a munkát, és reméljük, hogy megállapodást is lehet kötni. Céljaink, mint tudják, a következők Erős, ambíciózus, átfogó partnerségi, együttműködési eh, megállapodást szeretnénk kötni. Meggyőződésünk, hogy ez a meglévő megállapodáshoz további értéket ad hozzá, és többet szeretnénk elérni, mint amit a jelenlegi PCA-ban elértünk. Ezen felül pedig eh, a partnerségi együttműködési megállapodása a PCA-t szeretnénk updatolni, frissíteni. Két WTO tagról van szó, és azt gondoljuk, hogy az új megállapodás jelentős kereskedelmi és energiapolitikai megállapodások nélkül nem elfogadhatók számunkra. Örülünk annak, hogy Oroszország előrelépett a WTO tagság irányába, tehát hamarosan valóban igaz lesz, amit mondtam, hogy két WTO tagról van szó. Természetesen vannak még nyitott kérdések, még pedig a Vám Unió alkalmazása a bilaterális kereskedelmi kapcsolatok tekintetében, de továbbra is támogatjuk Oroszország VTO tagságát, és szorosan együttműködünk mindenféle, hogy a célt minél hamarabban elérhesse. Végezetül egy harmadik vélekedési részünkről az, hogy a demokratikus elvek és az emberi jogok tiszteletben tartása ez a megállapodás központi eleme lesz ha a, ezen elvek sérülnének, ez oka volna annak, hogy felmondjuk ezt a megállapodást. Az emberi jogok a kapcsolatunk leglényegét képezik, és már a mostani PCA, tehát partneri megállapodás során a második cikk szól arról, hogy alapvető tisztelet, eh, hogy alapvető értéket képviselnek az emberi jogok, és ebben semmi nem fog változni az új megállapodásban. Nem akarom a tisztelt szakbizottság idejét rabolni a részletkérdésekkel, de röviden szólnék azon tárgyalásokról, amelyek négy munkacsoportban zajlanak. Az egyik a politikai párbeszéd külső biztonság, a második a biztonság e, és igazságszolgáltatás, harmadik a gazdasági kérdések, a negyedik a kutatás és a kultúra kérdéseit taglalja, röviden betekintést adok ez munkacsoportok munkájába. Amikor decemberben találkoztunk, akkor um, nagyon jó előrehaladást tudtunk elérni a politikai dialógus, a külső biztonság és a szabadság, biztonság, igazságszolgáltatás témakörében. A politikai a eh, dialógus és a külpolitikai szöveg eh, megfogalmazása jól előrehaladott, a kis eh, és maruklő fegyverek ről szóló vitát bevontuk, a tömegpusztító fegyverekről szóló tárgyalás már majdnem a végpontjára jutott, majdnem sikerült lezárni az együttműködés fő elveinek meghatározásában még van egy kis vita közöttünk, mi a demokráciára és az emberi jogokra való utalást a fő alapelvek között szeretnénk látni, természetesen az e- a jogállamiságra való utalást is, és Oroszországnak fenntartásai vannak azzal kapcsolatban, hogy a demokrácia elvnek, principiumnak tekinthető, és hogy az emberi jogokra való utalásnak ezen a helyen kell -e szerepelnie. Hosszú tárgyalások után sikerült megállapodnunk abban, hogy a közös szomszédság tekintetében az EU és az Orosz Föderációhoz szomszédos vagy közeli régiókra cseréltük a szomszédsági régiók megfogalmazást. Oroszország a biztonságot az inkvel Indivisible uh, Undiminished biztonság jelzőkkel szeretné ellátni, és a közös referenciapont tekintetében kérdésünk van, hogy uh, egy jogi szövegbe egy ilyesfajta bizonytalan fogalmakat érdemesebb emelni. Jelentős előrelépést értünk el a biztonság, eh, igazságszolgáltatás eh, munkacsoportban, a dokumentumbiztonság, az adatbányászat eh, védelme elleni fellépésben, a határőrizet és a szervezet bűnözés elleni munkában. De vannak még kérdések, amelyek nyitva van, vannak például a kábítószerkereskedelem, a menekültek befogadása, az igazságszolgáltatás együttműködés, valamint a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartásának mindenen átívelő elve. Még nyitott kérdés. Ezen felül nyitott kérdés, hogy a jelen megállapodás, illetve a vízumliberalizáció kérdése között milyen kapcsolat van. Mi úgy gondoljuk, hogy a két dolog külön úton halad, külön nyomvonalon tárgyalnak a tárgyalók, de természetesen bármilyen előrelépést érünk el ezen a területen, ez megjelenik majd a vízum megállapodásban is. Ami a gazdasági együttműködés kérdését illeti, jelentős előrelépést tudtunk itt is elérni, majdnem 11 fejezetet zártunk le, nem akarom ezeket felsorolni, statisztika, turizmus, űrkutatás, vidékfejlesztés, mezőgazdaság, stb. stb. Négy további fejezeten a fogalmazás és az erről való tárgyalás még zajlik és hogyha már világosan látjuk a horizontális befektetés és kereskedelmi megállapodásokat az új megállapodásban, akkor új fejezeteket is meg tudunk nyitni, és mit tagadás jelenleg ez okozza a legnagyobb nehézséget a tárgyalások során. Tavaly, amikor Mingarelli képviselte az Európai Bizottságot, tehát júniusban tájékoztatok önöket arról, hogy a kereskedelmi és befektetési megállapodások első fejezetét megnyitjuk a e, növényegészségügyi, egészségügyi e, szabályok, e, vám, könnyítés, átláthatósági kérdések. Nos, ezekről július, 2010 július óta tárgyalások folynak, még nem sikerült olyan választ, lényegi választ kapni az orosz féltől, amelyre számítottunk volna, és csak az első véleménycserét sikerült lefolytatnunk a kérdésekről. A 11. tárgyaló forduló során egy szövegező csoport is fölállt, olyan szakértőkből, akik a kérdésekkel részletében tudnak foglalkozni. Ez a drafting group, ez a szövegező csoport a 12. tárgyalási forduló előtt kétszer találkozott, de őszintén szóval nagy előrelépéseket a kérdésekben nem sikerült elérnünk, és attól félek, hogy az utolsó, a gazdasági munkacsoport utolsó, munkacsoport, utolsó december 16-ai tárgyalásáról ugyanazt kell mondanom. Ez tehát a tárgyalásoknak alulfejlett területe. A legutóbbi steering group találkozón, irányító csoport találkozón megegyeztünk, hogy felgyorsítjuk itt a munkát, sok energiát, sok forrást fordítottunk arra, hogy a kereskedelmi és befektetési szabályokat elfogadjuk, és um, amikor itt előrelépést érünk el, utána tudunk visszatérni más területekre, ahol már jó eredményeket értünk el. A gazdasági kérdések um, munkacsoportja február 4-én találkozik, és a két drafting group még február 4 előtt találkozik. Remélem, hogy jó előrelépéseket érünk el. Két utolsó észrevételem van. Egyrészt az oktatás és a kultúra területén jó előrelépéseket értünk el, előre, előzetesen lezártuk a sport, kultúra, oktatás kérdést, fejezetet. Itt a kulturális sokszínűség kérdése volt nyitott kérdés, illetve a kulturális javak kezelésének kérdése, és természetesen e két nyitott kérdésben még keresünk a megoldásokat, végezetül pedig a kutatásról néhány szót hadd szóljak ugyanolyan sebességben, hogy idáig is beszéltem. Az orosz féllel az eh, orosz EU eh, e kutatási keretprogramot tartják nagyon fontosnak. 2008-ban um, kérte ezt Oroszország, és ez az új megállapodás keretébe bekerült. A hivatalos megkeresésre még nincsen eh, válaszunk, de Fusenko miniszter uh, úr levelében azt írta, hogy az orosz kormány úgy döntött, hogy elfogadja a megkeresést, hogy megkezdjük a tárgyalásokat, és reméljük, hogy a következő megállapodási tárgyalások keretén belül elkezdhető, elkezdhetjük ezeket a tárgyalásokat. Elnök úr, hölgyeim és uraim, sok mindenről van tehát szó, komoly előrelépéseket értünk el, de picit egyenetlen az előrelépés, és azt hiszem, hogy érdemes volna extra erőfeszítéssel a kereskedelmi és befektetési területen biztosítani, hogy a tárgyalások kimenetele kiegyensúlyozott minden területen, minden fejezetben, amelyet megnyitottunk, elkötelezettek legyünk, vagyunk annak érdekében, hogy sikeresek legyenek a megoldások. Ahogyan nagykö, a nagykövet úr is elkötelezett, ezt pontosan tudom, és úgy hiszem, hogy megvan az erőnk és az energiánk ahhoz, hogy ezt eh, erre a területre befektessük. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Osszolivan úrnak, és már is átadnám a szót eh, Kidov eh, nagykövet úrnak, illetve tárgyalás vezetőnek az Orosz Federáció részéről a megállapodás tekintetében, de az önök nevében is azért szeretném elmondani, hogy tegnap megemlékeztünk a Domagyadovai repülőtér áldozatairól, és szeretném a nagykövet úrnak is tolmácsolni az együttérzésünket. Közel állunk az orosz néphez. Ez egy nagyon tragikus esemény, és barbár cselekedet volt és ez is csak még inkább ösztönöz minket arra, hogy járjunk hozzá politikai megoldás felfedezéséhez, megtalálásához a kaukázusi politikai konfliktus tekintetében, illetve természetesen elítéljük ezeket a barbár és erőszakos cselekedeteket. Nagykövet úr, öné a szó. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a kedves szavaiért, és hogy kifejezte együttérzésüket a moszkvai repülőtéri támadás áldozataiért, akiket ugye tegnap előtt ért ez a barbár támadás. És szeretnék köszönetet mondani, hogy találkozhatom az Európai Parlament Külügyi Bizottságának a tagjaival és hogy bemutathatom, hogy az új alapmegállapodás helyzetét mi hogyan ítéljük meg. Ugye az EU-oroszországi megállapodásról van szó. Szeretnék közeletet mondani tárgyaló partneremnek is, David Sullivannek, hogy részletesen bemutatta egyrészt a, a sikeres területeket, illetve másrészt a nehézségeket is. Igazából senki nem gondolta azt, hogy könnyű lesz ez a feladat. Hadd kezdjem avval, hogy néhány szóban bemutatom a tárgyalások hátterét. Új, az új orosz EU megállapodás, ez persze egy ideiglenes cím, majd kitaláljuk, pontosítani fogjuk a címet, amikor a szöveg is véglegesen formát ölt. Az elképzelés tehát az volt, hogy átfogó megállapodás szülessen, ami a jelenlévő, a jelenlegi partneri és együttműködési megállapodás helyébe lép, amit még 94-ben írtunk alá, és 97-ben lépett hatályba. Természetesen mindaddig érvényes, automatikusan évről évre megújulik, megújul, mindaddig, amíg valamely fél nem jelezné, hogy le akarja zárni ezt a korábbi megállapodást. De Mielőtt megszületne a döntés, illetve mielőtt a jogászok úgy döntöttek volna, hogy megindítják ezt a tárgyalást, tanulmányoztuk az összes lehetséges opciót. És természetesen az EU-nak más harmadik országok, a más partnerekkel, Egyesült Államok, Japán, Kína, Norvégia, Svájc, ezek az országokkal már vannak hasonló tapasztalatai. És a közös álláspont az volt, hogy a Oroszország számára és az orosz-EU kapcsolatok tekintetében egy új átfogó megállapodás a legjobb opció. A politikai döntés a londoni 2005. októberi EU-orosz csúcson született meg. Az orosz kormány kialakította a tárgyalási szerkezetet, és engem neveztek ki a 2006. novemberben a delegáció vezetőjének. Sajnos az EU-nak hosszabb időre volt szüksége, hogy ugyanezt a lépést megtegye, ezért az igazi tárgyalásokat csak 2008. júliusában tudtuk megkezdeni. Miért is emellett az opció mellett álltunk ki, hogy általános átfogó megállapodást kössünk? Ez eléggé érthető. 90 négyben ugye egész más volt a helyzet, Oroszország teljesen megváltozott, de az EU is megváltozott azóta. Voltak olyan együttműködési területek, amiket a megállapodás nem fedett le. Például közös külbiztonsági politika, hiszen 94-ben ez, ez erre vonat, még nem vonatkozott a megállapodás. De a megállapodásunk hatája fokozatosan bővül. Ki gondolta volna, hogy közösen fog harcolni Oroszország és az EU a a 90-es években senki nem gondolta, hogy majd a kalózkodás ellen fogunk együtt föllépni a szomáliai partoknál. Az új megállapodás célja, hogy egy minőségi lépést tegyünk, megerősített jogi alapon szülessen meg ez az átfogó megállapodás, innovatív, előretekintő és stratégiai jellegű megállapodásról van szó. Természetesen jogilag kötelező dokumentum lesz ez, és ez még egy ok azért, hogy megjelenjünk itt az Önök bizottsága előtt, hiszen az Európai Parlament az orosz parlamenttel együtt kell majd, hogy ratifikálja a munkánk eredményét. Mielőtt elkezdtek volna 2008. júniusában a tárgyalások, az Európai Unió és az orosz fél képviselői egy közös nyilatkozatot adtak ki. Ebben bejelentették, hogy az összes, a kapcsolatok összes területét le kell, hogy fedje az új megállapodás, beleértve az érvényes roadmap-eket, anélkül, hogy szó szerint átvennénk ezeket a roadmap-eket. Ugyanakkor lehetőséget kell adni további szektoriális megállapodásokra is, amelyek specifikus együttműködési területekre fognak vonatkozni, vagyis átfogó megállapodás lesz ez. De a két félnek nem szándéka az, hogy egy mindent lefedő dokumentumá váljon ez. Én inkább úgy tekinteném ezt, mint egy csontváz, egy csontváz amire föl lehet építeni a további ágazati megállapodásokat, szektoriális megállapodásokat. Természetesen egy külön fejezet, amiről még nem kezdtük meg a tárgyalásokat, fog foglalkozni a megfelelő intézményi intézkedésekről azért, hogy a kapcsolatok hatékony működését biztosítani lehessen. A 12 tárgyalási kör általános eredménye szerintem pozitív, Senki nem várta, hogy, ahogy mondtam, hogy könnyű lesz ez a feladat, és azt sem várta senki, hogy nagyon gyorsan le fog ez zárulni. És nincsen semmilyen művi határidő, minőség a fontos a számunkra, nem pedig azt elkapkodjuk a döntéseket. Nem fogom megismételni mindazt, amit David már megosztott önökkel a négy munkacsoport által elért eredményekről. A kereskedelmi és beruházási aspektusok úgy tűnik, hogy az egyik legnehezebb területet jelentik arra vonatkozóan is, hogy meg kellene határoznunk a határt, az alapmegállapodás és a további külön preferenciális kereskedelmi és gazdasági együttműködési megállapodások között, amiket a jövőben fogunk megkötni. Abból a feltételezésből indultunk ki, hogy az új alapmegállapodást VTO tagok fogják aláírni. A WTO csatlakozás az egy külön tárgyalási folyamatot, egy tárgyalási utat jár. Lehet, hogy a Guinness rekordok közé föl fogják ezt venni, mert már 17 év eltelt, még hosszabb idő, mint Kína esetében. Mi reméljük, hogy most már csak hónapok kérdése, és nem évek kérdése, hogy a csatlakozási megállapodás végleges formát öltsön. Örömmel számolhatok be arról, hogy az szándéknyilatkozatot december 7-én, 2010. december 7-én aláírtuk, illetve az EU-orosz csúcson megerősítettük. Tartalmaz az összes fontos orosz-EU két oldalú egyeztetéseket a WTO szekcióval kapcsolatban. Ugye a WTO-nál nem csak az EU és a Oroszországban jelent, hanem sok más szereplő is. Minden esetre szeretnénk lezárni, véglegesíteni minél előbb most már ezt a csatlakozást is. Milyen további lépésekre van szükség a véleményünk szerint? Először is nem felgyorsítani kellene a tárgyalásokat, hanem az előrehaladást kéne fokozni. Egyrészt mindkét ország részéről meg kell, hogy legyen a politikai szándék a kompromisszumokra. Ha jól tudom, a közeljövőben a tárgyalási mandátum az EU oldalán a bizottságtól át fog kerülni a külügyi szolgálathoz, de javítson ki, hogyha tévedek. Remélem, hogy az EU tárgyalási csapata megfelelő mozgásteret fog kapni a tárgyalások további folytatásához. Az egyik elem, ami akadályozta a tárgyalási folyamatot, pontosan, folyamatot, pontosan az volt, hogy amióta megkezdtük a tárgyalásokat. David már a negyedik tárgyaló partnerem a tárgyalások során. Állandóan elveszítem az EU-s partnereimet. Remélem David maradni fog. Második megjegyzésem. Véleményem szerint el kell kerülnünk olyan lépéseket, amelyek a tárgyalási folyamat integritását megkérdőjelezik. A regionális megközelítéshez kell ragaszkodnunk a megállapodás átfogó jellege miatt. Ezért nem kéne egyik vagy másik tárgyalási úttal kapcsolatos problémákat erőltetni, nem szab, el kell kerülnünk azt, hogy bizonyos elemek megakadályozzák a tárgyalások általános előrehaladását. Véleményem szerint ambiciózus megállapodást kell, hogy célozzunk. Most orosz Európai Unió stratégiai együttműködés alapját kell, hogy képezze ez az új megállapodás közép és hosszú távú tekintetben. Köszönöm. Grazie. Köszönöm, nagykövet úr. Megkezdjük a vitát. A megállapodásra vonatkozóan előadónk Severin képviselő három percet kap. Nos, kevés idő a rendelkezésemre, elnök úr. Éppen ezért azt hiszem, hogy először is nekem is um, együttérzésemről kell uh, biztosítanom Oroszországot, az orosz embereket, uh, a terroristák barbár cselekménye után biztos vagyok benne, hogy Csizov nagykövet átadja együttérzésünket haza az oroszoknak. Köszönöm szépen ezt a munkát, amelyet végeztek, és köszönöm az információt, melyet a tegnapi tárgyalásról adtak. Nagyon sok információ volt, és éppen ezért nagyon üdvözlöm az átláthatóság elvét, az üzenetek, az átláthatóságról tettek tanúbizonyságot, és úgy hiszem, hogy időre van szükségünk, hogy megemészszük ezt a sok új információt, de ezt meg fogjuk tenni hamarosan. De azt szeretném mondani, hogy a megállapodásban és a tárgyalások során semmi sem technikai kérdés csupán, hanem minden át és át van politizálva. És semmi sem magában áll, hanem az Európai Unió Oroszország komplex kapcsolatába ágyazva kell látni. Nagyon fontos ez, a, hogy a stratégiai keret létrejöjjön, és egy jogi keret is létrejöjjön egy hosszú távú átfogó partneri kapcsolat létrehozása érdekében, hiszen az európai szempontból Oroszország egy nem túlértékelhetően fontos partner. Üdvözlöm hogy a keret átfogó, és hogy egy sor jogilag kötelező érvényű elkötelezettséget tartalmaz a partnerség minden területén, például a politikai párbeszéd tekintetében, és ide tartoznak a demokrácia, jogállamiság vagy az emberi jogok, a külpolitikai dialógus, a, Irán-afganisztáni stabilitás, a közép-ázsiai stabilitás kérdésében, a befagyott konfliktusok megoldása Kongóban, vagy bárhogy is hívják a világ e térségét, az igazság és igazságügyi együttműködés területén itt a vízum megkönnyítés, könnyítésre, a people-to-people -people, emberek közötti kapcsolatra, diákok művészet látogatására gondolok, aztán a vasúti és útkapcsolatok és az energiakapcsolatok is még sorolhatnám ezeket a témákat. Nagyon fontos tehát, hogy a tárgyalás a két partner közötti bizalom ha jegyében működjék, és úgy hiszem, hogy a kölcsönös bizalom hiánya megnehezíti a tárgyalásokat mélyen hiszek abban, hogy mi minnyáján a világos garanciát kell, hogy adjon, adjunk Oroszországnak arra, hogy hasznosabb, erős kapcsolatokat ápolni az Európai Unióval, semmint külön a tagállamokkal az a kapcsolatokat ápolni, vagy legalábbis az Európai Uniót legalább olyan szolid, biztos partnernek kellene tekinteni, mint a tagállamokat. Néhány gyors kérdésem van, hogyha szabad a VTO tagságról. Igen, a bilaterális kérdések úgy tűnik, hogy megoldódnak, de úgy tűnik, hogy más államok kevésbé pozitív módon befolyásolják Oroszország felvételi folyamatát. Oroszország felvétele nem csak orosz érdek, hanem európai érdek. Ó, Sullivan úr, kérem, hogy tájékoztasson, hogyan segíthetnénk ezt a folyamatot? hogyan tudnánk a harmadik államokhoz való kapcsolatunkat eh, felhasználni, hogy Oroszország ügyét előre vigyük. Aztán a vízumkönnyítés kérdéséről, ez egy nagyon érdékeny kérdés, kérem Kizov nagykövet urat, hogy eh, mondja el, milyen nehézségekbe ütköztek. Végezetül a modernizáció kérdéséről szeretnék beszélni. Mit vár Oroszország az Európai Uniótól, Oroszország modernizációjában, hiszen nagyon fontos kihívás az Oroszország számára, és nem csak Oroszország, hanem a mi kettőnk viszonya szempontjából is. Kérdezem azt is, hogy hogyan definiálják a modernizációt, hiszen oly sok arca van ennek a komplex jelenségnek. Köszönöm, Szeverin képviselő úr. Franka úr, szó, kettő perc. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Sullivan úrnak is, és gratulálnék a új elkezdés megbizatásához. megbízatásához. A bizottságban a korábbi feladatait bizonyára annyira jól végezte, hogy megérdemelte ezt az új megbizatást. És szeretnék köszönetet mondani az orosz nagykövetnek úrnak, úrnak is, a néppárt nevében szeretném én is szolidaritásunkra biztosítani önöket. Egy perces néma felállással, néma csenddel emlékeztünk meg az áldozatokról. A megállapodás, ahogy a nagykövet úr mondta, minőségi előrelépés kell, hogy jelenjen. Oroszország rendkívül fontos partner, Úgyhogy a ö, frakcióm szerint az értékeken és a minőségen kell, hogy alapuljon ez a megállapodás. Az emberi aspektus nagyon fontos része kell, hogy legyen ennek a megállapodásnak. Mindkét félnek vállalnia kell az emberi jogok tiszteletben tartását. Nagyon örültem, amikor azt mondta, erről beszélt Sullivan úr, aztán, hogy miért is kés, szemet késedelmet a kereskedelmi és befektetési beruházási fejezet ez kicsit ellentmondásos a wto s tárgyalások előrehaladásával véleményem szerint. Szeretném tudni, hogy pontosan mi magyarázza ezt a késedelmet. Szeverin képviselő úr és mások is ugye hangsúlyozzák, hogy ez abszolút politikai megállapodás. Akkor szeretném azt megérteni, hogy az új stratégia általános keretei között a Atlanti Szövetség tekintetében, ahol Oroszországot nem riválisként tekintik, hanem partnernek, hát hogyan lehet, e, milyen hatása van ennek az általános e, légkörre, és hogyan lehetne egy kicsit e, ösztönözni, hogy előre haladjanak a tárgyalások például a biztonsági fejezetek tekintetében. Aztán Sullivan úr beszélt a szomszédos területekről, ugye hát olyan, van egy bizonyos szomszédsági politikánk, Szeretném meghallgatni, hogy mi az önök véleménye, milyen az önök tapasztalata a vízumok tekintetében. Hiszen, ha jól értem, itt külön megállapodás fog születni, de milyen konkrét adatok állnak e mögött, a lehetséges megállapodás mögött, hiszen ha jól tudom, sokat több esetben kér Oroszország vízumot, mint az Európai Unió. Erre vonatkozóan részletinformációkat is szeretnék kérni, most nincs időm, hogy minden konkrét problémát felsoroljak, de gondoljunk csak a grúzválságra. Ennek a helyzetnek milyen a hatása a tárgyalások előrehaladására? Reméljük, hogy a Sullivan úr le tudja majd zárni ezeket a tárgyalásokat. Köszönöm. Amer Reiten képviselő, kettő perc. Ehm, ehm, Köszönöm szépen. Először is Szeretnék eh, csatlakozni azokhoz az együttérző szavakhoz, amelyeket eh, a kollégák és Szalafranka kollega is elmondott. Úgy gondolom, hogy eh, Oroszország delegációjával kapcsolatban mindig, ugye először elindulnak a tárgyalások, aztán a modernizációs partnerség, és mindig is azzal foglalkoztunk, hogy a partnerségi megállapodást megkössük. Az a benyomásom azonban, hogy a modernizációs program és ehhez hasonló le, ö, lehetőségek még útjában álltak a partnerségi megállapodásnak. Úgyhogy nagyon sajnálom, hogy a partnerségi megállapodás nem csak hogy e- úgy tűnik, hogy csak nekünk fontos. Pedig ez Oroszországnak is fontos kell, hogy legyen. Még egy dolgot Úgy gondolom, és tulajdonképpen még mindig kiinduló pontnak kell tekintsük, hogy Oroszország rövidet akar, rövid megállapodás, mi pedig minden fontos elemet bele akarunk venni. Ez azt is jelenti, hogy, hogy e területen még hiányzik a kölcsönösség. Van még egy megjegyzésem, elnök úr. A WTO legújabb ö, ö, eredménye Oroszország-Kazaksztán kérdésével kapcsolatban. Végül pedig van egy kérdésem, a modernizáció során demokratizációról sem szabad megfeledkeznünk, hiszen ez is része. Gyakran azonban azt látom, hogy Medvegyev elnök kritizálja a korrupciót és a rossz beruházási, befektetési környezetet. De Hodorkovszkiról Márhickiról senki nem szól, és ez nem lehet a modernizáció részének tekinteni. Hogyan értékelik a modernizációs programot országukban? Köszönöm szépen. Köszönöm. Julán képviselője a szó, kettő perc. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr, én magam is szeretnénk eh, részvétünket nyilvánítani Oroszországgal, az orosz néppel, és együttérzésünket mindazokkal, akiket sújtotta ez a szörnyű esemény. Kollégáimhoz hasonlóan én is Sullivan úrtól kérdezem a következőt. A jelenlegi tárgyalásokkal kapcsolatban örömteli azt hallani, hogy látják a célját, látják azt, hogy Oroszország fontos stratégiai partner, és valóban ez az Európai Unió érdeke is, hogy a megállapodás megszülessen. De a kollégáim felvetették a tárgyalásokkal kapcsolatos partnerségi kérdést, a partnerség pedig értékekre kell, hogy épüljen. A kérdésem, hogy véleménye szerint ezek a tárgyalások hogyan értékelhetők, hiszen különböző értékek láthatók. Több eset van kezdve Hodorkovszkitól, a manipulált bírói rendszerről, amelyet több nemzetközi emberi jogi szervezet és megfigyelők is eh, kritizáltak. Az ellenzéki vezetők bebörtönzése, Emcov úr például, aki tulajdonképpen semmi törvényelleneset nem tett, vagy nem igazán látja bebörtönzésének okát. És sorolhatnám a még folytathatnám a sort. A plenári az lehetséges vízumszankciókról is beszélt, beszéltek orosz tisztségviselőkkel szemben, akik Magnitsky úr esetében két, e, érintettek voltak, vagy volt egy hasonló kérdés, amit az emberi jogi bizottságban vesz, e, vetettek fel a Hodorkovsky eljárással kapcsolatban. Zulanszka úr meg tudja elmondani azt, hogy a bizottság és a, a külügyi szolgálat hogyan tud ilyen légkörben tárgyalni, és hogyan lehet javítani mégis a helyzetet. Köszönöm. Schulz képviselő, kettő perc. Ich will und kann mich nur den Én magam és szeretném ezt a szörnyű és eh, brutális eh, moszkvai repülőtér elleni támadást eh, elítélni és csatlakozom az együttérző nyilatkozatokhoz. Mindannyiunk egyforma érdeke, és valószínűleg és remélhetőleg azonosak az alapértékeink is. Nagykövet úr, hogyan akarná az erőszak, az erőszakra való reagálás spirálját végre leállítani, hiszen ezek a a támadások újra meg újra, különösen az észak-kaukázusi politika miatt újabb támadásokat generálnak. Sullivan úrtól azt, O'Sullivan úrtól azt kérdezem, hogy nem csak a tárgyalók változnak állandóan, hanem egyfajta fogalmi zűrzavar is van. 2009 vége óta modernizációs megállapodásról beszélünk Oroszországgal, illetve egyszerre két megállapodásról és tárgyalnak, ami ágazati megállapodás. Ezek a partnerségi és együttműködési tárgyalásokat is tartalmazzák. Vagy egyszerűen csak különböző fogalmakról van szó, amiket most alkalmazunk. Csihogurtól pedig azt kérdezem, hogy az Európai Unió részéről egy javaslat volt arra, hogy egy civil társadalmi fórumot is szervezzünk, párbeszédet, bevonva a nem kormányzati szervezeteket is. A, az orosz féltől még nem hallottam azt, hogy hogyan kívánják támogatni ezt a folyamatot, és milyen elképzelésük van arról, hogy ezt a civil társadalmi fórumot életre hívják. Köszönöm. Tanak képviselő, kettő perc. E Köszönöm, elnök úr. Az ECR nevében is gratulálok eh, O'Sullivan úrnak, és mély együttérzésem nagykövet úrnak a terrorista támadás áldozataival kapcsolatban. Oroszország nagyhatalom, az Európai Uniónak pedig formalizálnia, hivatalossá kell tenni a Oroszországgal a stratégiai partnerségi kapcsolatot, és végre a, a társulási szerződés tárgyalásait le kell zárni. Lisszabont követően Oroszország is nyilvánvalóan tudatára ébredt, hogy az Európai Unió kül- és biztonságpolitikája is mennyire fontos. Én azonban az államok félautoriter jellege miatt aggódom. A médiaszabadság, a bírói kar függetlensége, az emberi jogvédők és újságírók meggyilkolása és a brit igazságszolgáltatás nak a bört, bebörtözöttek nem kiadatása okoz gondot. Demográfiai válság van a jövőben, de az ENSZ biztonsági tanácsában az atomfegyverkezés terjedése Észak-Koreában és egyéb területeken olyan kérdések, amelyekben Oroszország támogatására szükség van. Persze kétségeim vannak a vízumliberalizációval, a csatlakozással kapcsolatban, de nyilvánvaló, hogy Oroszor, és Oroszország, hogy választókerületem is London továbbra is élvezné azt, hogyha még több orosz a Herodsban. De mégiscsak a diplomáciai kapcsolatok is fontosak, de meg kell mondjam, hogy további problémát okoz a, a dél-kaukázusi, grúziai, valamint egyéb problémák az elfoglalt területeken az etnikai tisztogatás. Nem akarja Oroszország az energiakartát aláírni, amit Ukrajna közelmúltban elfogadott, és teljes mértékben kétoldalú EU kereskedelmi kapcsolatokat akarnak. Úgy gondolom, hogy fontos lenne a kölcsönös bizalom építése szempontjából, hogyha az energiakartát kormányok aláírna, és, az a, és annak jegyzőkönyveit is, és így garantálna az EU beruházások szorá, ö, számára, különösen a Gazprom vezetékeihez a beruházási lehetőséget. Köszönöm. Angurakis képviselője a szó, kettő perc. Köszönöm szépen, elnök úr. A nagykövet úrnak én is szeretném átadni mély együttérzésemet a magam és pártom nevében. Egy olyan kérdésre is kitérnék, amely rendkívüli mértékben foglalkoztat minket. Nagyon sokat beszéltünk az emberi jogokról, és jelezném, hogy fel vagyok háborodva, amiatt, hogy a NATO egy új agresszív ideológiát fogadott el, amely gyakorlatilag az egész világ ellen van, anélkül, hogy a nemzeti parlamentek arra áldásukat adták volna. Úgy gondolom, hogy éppen ezért fontos lenne, hogy az emberi jogokat nagyobb mértékben követelnénk, hiszen nekünk is demokratikus problémáink vannak az Európai Unión belül talán. De a mai kérdéshez kapcsolódóan béke és biztonság. Konkrét kérdés a nagykövet úrnak. Mi változott a NATO rakétavédőernyőjével kapcsolatban, és Oroszország e kérdésben megváltoztatná megváltoztatta-e hozzáállását. Emlékeztetném önöket talán arra, hogy a lakosság, a dolgozók és Oroszország is negatívan reagált a, a rakétavédő ernyőre, de a kérdésem, hogy miért módosította Oroszország? Köszönöm, hogy be tudjuk tartani az ülésünk idejét, ezért a következő hat hozzászólásnak sajnálatos módon a hosszát korlátoznom kell, már csak azért is, mert 10 percet kell, hogy hagyjak még a vendégeinknek, hogy a válaszadást megtehessék. Peter Le, képviselő, egy perc. Köszönöm, e, se Köszönöm szépen, elnök úr. Én is csatlakozom az elhangzott együttérző nyilatkozatokhoz, amelyek a tragikus halálesetekre vonatkoztak. Természetesen az orosz parlamenti delegáció részeként reméljük, hogy ez egy utolsó tragikus esemény volt. Remélem annak, hogy egy olyan stratégiai megállapodásról beszélünk, amely, min, amely látja, belátja és érzékelteti, hogy minden fronton szükséges az együttműködés. Amely mutatja azt is, hogy a modernizációt előre kell vinni. Nos, elnök úr, Medvegyev elnök úr maga is kijelentette azt, hogy mennyire fontos, hogy a teljes társadalmat modernizáljuk. Már ez második ciklusom a parlamenti delegációban, ami azt jelenti, hogy saját tapasztalatból is mondhatom azt, hogy nyíltak vagyunk. Néha kemény szavak is elhangzanak, de nincsenek tabu témák. Nem mindig vagyunk természetesen e- elégedettek a, a megbeszélésekkel, de talán felhasználhatnánk egy nagyobb kon- konszenzus értelmi érdekében ezeket alapelvek és értékek ezek. Olyan sok minden hallott, hangzott már el arról, hogy nem is szeretnék erről a továbbiakban már részleteket mondani. A főtárgyalóhoz van egy kérdésem. Hogyan értékeli a kérdés E, ezt a helyzetet, mennyire sikerült a modernizáció során előrébb lépni, mi, amit valóban modernizálni kell. A konszenzustól, hiszen a hatékonyság is e, függ. Jákonszári, un minuto, per favore. Köszönöm, én is csak egy percet kap, ne haragudjon. Arvoisa puheenjohtaja, onnittelut laadullisesta harppauksesta tässä sopimusneuvottelussa ja Ja myös kansalaisyhteiskunnan tasolla on tapahtunut todella valtavasti nuori... Nos, a társadalomban nagyon sok minden történt, olyasmi, amely az európai fiatalságot is befolyásolja. Nos, a legfontosabb a vita számára a reciprocitás, a kölcsönösség. Az oroszok földet, ingatlanokat vásárolnak az európai országokban, de az európaiaknak azért néha gondot okoz az, hogy mindezt Oroszországban megtegyék. Finnországban azt a, tapasztalat, azt a tapasztalatot szereztük, hogy új korlátok vannak. Én a két tárgyalóval, O'Sullivan a két jelenlévőnek szeretném kérdezni, hogy a viszonos, a kölcsönösség elvét valóban a tárgyalásoknál érzékelteti lehetne. Köszönöm. Madlener képviselő, egy perc. Ja, dank wel. Köszönöm szépen, én is szeretnék a Holland Szabadságpárt nevében a támadás áldozataira vonatkozó együttérzésemnek hangot adni. Oroszországgal nagyon örülök, hogy végre eljutottunk új kereskedelmi partnerként való tárgyalásokhoz. ha oroszokkal találkozom, és ugye angolul tudok velük beszélgetni, akkor úgy érzem én is, hogy valóban örömteli előrehaladások vannak. Európának is szüksége van Oroszországra, és szeretném önöket arra ö, bátorítani, hogy a gazdasági kapcsolatokat továbbra is kiszélesítsék. A nagykövet úrtól kérdezném, a, az iszlám ideológia alapján elinduló terrorizmus óriási problémát okoz Hollandiában. Az iszlám ideológia abszolút nem felel meg a nyugati demokráciáknak. Nem hasonlítható Koszovóval kapcsolatban. Igen, sajnálatosnak tartom, és ezt szeretném elmondani önnek, hogy Hollandiában az iráni rendszer erősödése nagy problémát jelent, aggodalomra ad okoz. Európának Oroszországgal együtt kell ezek ellen eh, elindítani az akciókat. Köszönöm. Köszönöm. Nikolaj képviselő, egy perc. Köszönöm, elnök úr. bizonyára szükséges a minőséget hangsúlyozni, de azért gondoljunk a határidőkre is, hiszen lehet, hogy mire sikerül lezárnunk ezeket a megállapodásokat, addigra maga a megállapodás már nem is fog megfelelni az új konkrét helyzetnek. A Párizsi kongresszuson Talerán mint is mondott, jobb elébe menni a dolgoknak, úgyhogy együtt kell kezelnünk a felmerülő problémákat. Kettő konkrét kérdésem van a két tárgyaló félnek mi a felhatalmazása a mezőgazdasági együttműködés területére vonatkozóan. A második kérdés már elhangzott, de azért megismételném. Hogyan tudunk együttműködni a terrorizmus elleni harc területén, ami sajnos globális fenyegetettséget jelent? Elnök, köszönöm. Vajdere képviselő, egy perc. Um, dear colleagues, I... Kedves kollégák, Szeretném én is kifejezni a részvétemet az orosz nép előtt, a Domogyedeboi repülőtéren történt tragikus események miatt. Szeretnék köszönetet mondani a két tárgyaló félnek. A kérdéseket, amelyeket fel akartam tenni, már feltették a kollégák, úgyhogy most eh, Szaliván úrhoz szeretnék szólni a vízum könnyítés tekintetében. Már néhány éve érvényes az új rendszer, viszont fölmerülnek kérdések. A bizottság elemezte ezt az időszakot, az időszak tapasztalatát. Amennyiben igen, akkor a, mik ennek az eredményei? milyen a jelenlegi helyzet. Kiegyensúlyozottságról beszélhetünk-e az orosz állampolgárok tekintetében, akik az EU-ba látogatnak, illetve az EU állampolgárokról, akik elmennek Oroszországban. Az orosz hatóságok szerint eh, kiegyensúlyozatlan ez a helyzet, és eh, milyen jellegűek ezek a látogatások? Elnök, köszönöm. Kirillov képviselő, egy perc. Köszönöm, elnök úr. Ha lehet, ugye nagyon sok kérdést tettek föl, nagyon sok témát említettek már, de én magam inkább a konfliktusra, konfliktusokra szeretnék eh, koncentrálni. A szomszédsági politika nem jelenti azt, hogy ne foglalkozunk a konfliktusokkal, hiszen a kapcsolatok tekintetében ez is nagyon fontos. Szeretném tudni, hogy az együttműködés keretei között a befagyasztott konfliktusok, tehát a nyelszerentúli területek tekintetében például, hogy ezek a témákkal foglalkoznak-e a tárgyalások során? Ez lenne a kérdésem. Grazie, onorevole Kirill. Köszönöm, Kirillov képviselő. Tíz percre megadom a lehetőséget mindkét vendégnek, hogy reagáljanak a kérdésekre. Először Orszaliván úré a szó. Well, <clears throat> thank you very much, Chair, and thank you to the... Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a képviselők észrevételeit, megfigyeléseit igyekszem betartani a rendelkezésemre álló időt, de hát van egy-két faktuális tárgyszerű kérdés, amelyre a válasz nincs itt benne az anyagomban. Éppen ezért biztosítani fogom önöket, hogy hozzájussanak az információhoz, ha nem is tudom ezt megadni 10 perc alatt. Végig szaladok tehát a felvetéseken. A VTO tagság kérdése teljesen igaza van ahogyan a nagykövet úr is mondta, nem egyedül vagyunk a WTO-ban, és ez az 153 ország konszenzusát keresi ez a szervezet, tehát minden belépési folyamat bonyolult, és gondolom, hogy sok országnak lesznek felvetései, ügyei, amelyeket fel akarnak venni, és mi pedig facilitátorként eh, próbáljuk segíteni Orosz, Oroszország belépési ügyét, Persze kevesebb befolyásunk van, amióta még jobban kibővült a WTO, egyre több tagja van, de stratégiai jelentősége van Oroszország tagságának, és aktívan veszünk részt majd a munkában, az amerikaiakat és más harmadik államokat is próbálunk rávenni <clears throat> az ügyek előbbre vitelére, de hát végezetül mégiscsak Oroszországnak kell majd megállapodásra jutni ezekkel az országokkal. Bonyolult folyamat ez, készséggel elismerem, de ugyanakkor történelmi vetülete van, tehát ilyen módon érzékenynek kell lennünk erre a dimenzióra. Ez az utolsó nagy gazdaság, amely még nincs a WTO tagjai között, tehát hatalmas előnyel jár majd a globális közösség számára, hogyha Oroszország belép. Na, ami mi a vízum kérdéseket illeti. Minnyáján tisztában vagyunk vele, mennyire érzékeny ez a kérdés. Külön folyamat zajlik, melynek során a vízum kérdéseket firtatják a szakértők, saját folyamat ez, de hát látnunk kell, hogy hova jutunk a vízumtárgyalások folyamatában, és ez alapján látjuk majd meg, milyen kihatással lesz ez a megállapodásra. Nem ebben a kontextusban tárgyalunk a vízumkérdésekről, de minnyáján tisztában vagyunk vele, hogy mind az orosz fél, mind a mi oldalunk számára nagyon fontosak ezek a kérdések. És az is világos, hogy amint a folyamat előre haladt, a megállapodásban is meg fog jelenni ez a ténye majd dönteni kell arról, hogy mennyiben teszünk szövegbeli referenciákat, utalásokat a vízum megállapodásra, hogy unilaterális vagy bilaterális kijelentéseket teszünk, ezt meg kell látni. Ami pedig a stat, vízum statisztikák kérdését illeti, nagyon fontos kérdés ez, de attól tartok, hogy ma nem tudok önöknek végleges választ adni a kérdésre, de mondom, aktív vízum párbeszédet folytatunk, ahol mindezen kérdéseket felvetik, és természetesen beszerzem az információkat. Ami pedig Umen Rajten asszony kérdését illeti a Vám Unióval kapcsolatban, valóban ez egy nagyon komplex kérdés, amikor a Digitrade-ben dolgoztam, akkor különösen nyomot követtük ezt. Még mindig nem teljesen értjük a Vám Unió kihatásait a bilaterális kapcsolatainkra és a csatlakozási folyamatra, ez egy nagyon komplex kérdés, ezt elismerem. Oroszország, Kazahsztán és Felér Oroszország vámuniós törekvéseit jobban meg kell értenünk, meg kell értenünk, hogy milyen kihatással vannak, járnak ezek a bilaterális gazdasági kapcsolatainkra. Arra kértük tehát az orosz kollégákat, hogy tájékoztassanak a e kérdésről, de azt hiszem, hogy nyugodtan kijelenthetjük, hogy itt érdemes elmélyítenünk a tárgyalásokat a kereskedelmi és befektetési fejezet keretein belül. A <clears throat> emberi jogok kérdése agyetemes. Persze vannak konfliktusok, vannak viták e kérdés kapcsán, és nem mindig örülünk ennek, de az is biztos, hogy az értékeink közösek, és fontos, hogy ez a megállapodásban testet öltsön. Nem fog ez minden problémát megoldani, de remélhetőleg sikerül majd az egyes kérdéseket jobban tematizálni, és ahogy a Szalafranka úr mondta, reciprokális, kölcsönös elkötelezettséget kiváltani az el, a megállapodás irányában. Teljesen világos, hogy Oroszország ezt az unilaterális pozíciót nem fogja elfogadni, mi pedig nem fogjuk elfogadni, hogy az elkötelezettségünket csökkentsük az általános egyetemes értékek iránt. Tudjuk-e hát négyszögesíteni ezt a kört? Hát azt hiszem, hogy tudjuk, legalábbis remélem, minden esetre közös erőfeszítéssel kell dolgoznunk annak érdekében, hogy ezt a megoldást előbbre vigyük. Azt hiszem, <clears throat> hogy a parlament, amikor a megállapodás a parlament asztalára kerül, különösen vigilens, vagy különösen figyelmes lesz eh, a tekintetben, hogy az emberi jogok kérdését hogy szabályozza a megállapodás. Schulz úr, beszélt a különböző eh, irányokról, a meglévő megállapodásról, a modernizációs megállapodásról és az új megállapodás tervezetről, és Omer Rajtan asszony is rákérdezett erre, hogy akadály-e a meglévő megállapodások rendszere. Azt hiszem, hogy nem, nem akadály, de mindent egy új és átfogóbb megállapodásban akarunk megjeleníteni. A jelenlegi együttműködés valóban inkább akadály lehet, de közben jobban megértjük egymást ennek kapcsán. Ami pedig a modernizáció kérdését illeti, nincsen megállapodásunk erről, de a modernizációs partnerségi viszony fennáll, ez kapcsolatunk fontos részét képezi, és minden jövendőbeli megállapodásban szeretnénk tudni erre építeni, és szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Oroszország modernizációjának ügye előbbre haladjon. Persze mindez attól függ, hogy hogyan szeretne, szeretné Oroszország maga magát modernizálni. Ami pedig a mezőgazdasági együttműködés kérdését illeti, erről itt egy anyagot kaptam, mondom a részletes együttműködés, az együttműködés részleteiről nincsen információm, de válaszolok erre írásban. Tehát létezik egy ilyen együttműködés, csak ennyit mondhatok. Aztán a befagyott szomszédsági konfliktusok különösen érzékeny és nagyon fontos kérdésről van szó. Nos, úgy hiszem, hogy ez egy keret megállapodás. Tehát eh, a különböző ilyen helyzetek megoldása nem rejlik a kelet megállapodásban, de reméljük, sikerül azon kereteket körvonalaznunk, amelyeknek segítségével a jövőben az ilyen befagyott konfliktusok megoldhatóak lesznek. <clears throat> És persze nincsen közvetlen kapcsolat a problémák megoldása, illetve a keret megállapodás eh, megkötése között, másrészt, és erről többen beszéltek, stratégiai jelentőségű tárgyalásról van szó. A földrajz, a kultúra és a történelem is összeköt bennünket Oroszországgal, sőt, kimerem jelenteni, sok közös értékünk is van, éppen ezért nagyon fontos, hogy minőségi lépést tegyünk előre az együttműködés útján, de természetesen sok különbség is fönnáll közöttünk, amelyek megjelennek a tárgyalások során vagy a tárgyalások margóján, amelyek megnehezítik a tárgyalásokat. Egyik fél sem akarja feladni a számára új fontos elveket, másrészt, másrészt nagyon fontos, hogy a tárgyalásokat befejezzük hogy velem tárgyal a Csizov nagykövet úr, vagy pedig mással, hát remélem, hogy sikerül majd nekem befejeznem a tárgyalások menetét, de hát mégiscsak óvatos és szerény vagyok-e vágyam tekintetében, tehát bárki is írja alá, mind az Európai Unió, mind a tagállamok, mind a parlament számára stratégiai jelentőséggel bír majd, éppen ezért megéri elegendő erőt, energiát befektetni ebbe az ügybe. Mondom még egyszer, a kereskedelmi és befektetési kérdéseket jelenleg alulfejletnek tartjuk, úgy gondoljuk, hogy van itt még tenni, de megvan a szándék, megvan az akarat, hogy kellő erőfeszítéssel itt is előbbre lépjünk. Csak két és fél éve van nyitva ez a fejezet. Csizov nagykövet pedig azt mondja, hogy 17 éve tárgyal erről, én az öbölmenti együttműködési tanácssal való együttműködésben szereztem tapasztalatot, amely a 20. évében tart, tehát még nem kerül be az orosz tárgyalási forduló a Guinness rekordok könyvébe. Fontos minden szakpolitikai kérdést figyelembe venni, de persze látni kell, hogy a politika nagyobb elvárásainak is meg kell felelni. Köszönöm. Köszönöm, Oszalivan úr, nagykövet úr önnél szó. Well, thank you very much. I... Köszönöm szépen. First, to thank all the speakers. Nos, először is szeretnék köszönetet mondani az e- összes hozzászólónak, aki együttérzését fejezte ki. A terrorizmus elleni harc valóban az egyik legfontosabb kérdés az Európai Unióval való együttműködésünk során, és természetesen ezt mi magunk is támogatjuk, és az Európai Uniós megállapodásba is beleveszünk. Hadd mondjam el a kérdések kapcsán azt, hogy hogyan látjuk a struktúráját a megállapodásnak, az architektúráját. A jövőbeni megállapodás véleményünk szerint jogalap lesz. A modernizációs partnerség eszköz véleményünk szerint. Úti terv, ahogy az úti tervek általában a végső célhoz mm, közös területek meghatározásával vezet el. A modernizációs partnerség, és teljes mértékben egyetértek Daviddel, nem külön megállapodás. Ez egy ilyen mm, élő dokumentum, változó munkaterv, új projektekkel egészítjük ki, és monitoring mechanizmusokkal. Ez egy másik oka mellesleg annak, hogy annyira hangsúlyozom, hogy a Lisszabon utáni valóság nem pusztán azt idézte elő, hogy a külvilág jobban figyel az Európai Unió új struktúráira, hanem egy sor szervezeti kérdést is felvetett. Például olyas mint hogy ki legyen a partnerség koordinát, koordinátora az EU részéről, Migarelli úr, ugye új feladatkörbe került. Úgyhogy ezzel is foglalkozni kell. Természetesen a modernizációs partnerség nem olyasmi, ami önmagában tükrözni azt, hogy a mindentudó Európai Unió istenként modernizálja a földön az oroszokat. Hmm, sokkal egyszerűbb a megközelítés, és én igen nagyra értékelem azt, ami a kölcsönösségről hangzott el most a teremben. Hiszen azt is tükrözi, hogy milyen szükség van arra, hogy a változó világ különböző kihívásait kezeljük. Mindannyian látjuk, hogy az Európai Unió és Oroszország nem vákumban él, nem. Az egyensúly a gazdasági, a politikai, hatalom és befolyás egyensúlya folyamatosan változik, és persze nem mindig az Európai Unió kedvére vagy előnyére, és ezt el kell, hogy fogadjuk. Ahhoz, hogy továbbra is jelentős szereplő jelentős szereplő maradjon az Európai Unió, ahhoz partnerekre van szüksége. És a modernizáció szempontjából a Oroszország stratégiai partner lehet. Számos kérdés van természetesen az emberi jogokkal kapcsolatban, amelyeket önök fel is tettek, vagy a médiaszabadsággal kapcsolatban. Röviden, hadd válaszoljak. Az orosz jogszabály média jogszabály, meg kell, hogy mondjam, sokkal liberálisabb, mint a közelmúltban elfogadott néhány Európai Uniós tagország médiatörvénye. Az energiakarta szerződéséről. Tenek úr mondta, aki ugyan éppen kiment. Sajnos Tenek úr, ugye, mint mondtam, kiment a teremből, de azt szerettem volna csak tisztázni, hogy Oroszország aláírta még 94-ben az energiakarta szerződést, még nem ratifikáltuk más országgal együtt, egyebek között például pont olyan nem kis energiaszereplőkhöz, mint Norvégia hasonlóan. A jegyzőkönyvek pedig sajnos még nincsenek meg, ez az oka annak, hogy az energia karta szerződést a 90-es években nem ratifikáltuk. Nos, azóta pedig véleményünk szerint már a jelentőségén túlhaladt. Az Európai Unióval, a, az ENSZ EU missziójával együtt, egy új és másokkal együtt új energiaegyüttműködési koncepciót alakítottunk ki, e, olyan elvek mentén, amelyeket még 2006-ban Szentpétervári G8-as csúcson határoztunk meg. Vízumok. Nos, személyes véleményemet hadd mondjam el, ami egy nagyon határozott vélemény. Úgy gondolom, hogy a modern Európában a vízum anakron felfogás, Európa szerte, egy anakron elem. Természetesen inkább politikai elemnek tekinthetjük, mint szervezeti vagy technikai jellegűnek. Egyébként az EU nem törölhetné el olyan gyorsan, vagy nem törölné el olyan gyorsan vízumát néhány országgal a Nyugat-Balkán térről például, térségből például. Nem becsülném túl a jelentőségét nem mondanám, hogy áttörés, de azért nagy előrelépés volt, amit tavaly elértünk, mégpedig, hogy megállapodtunk abban, hogy a feltáró szakaszból, a tárgyalások feltáró szakaszából, most végre az operatív szakaszba tértünk át a vízumentesség megvizsgálásában. Az Európai Bizottság most véglegesíti a közös lépések sorát, amelyekkel eljuthatunk oda, hogy eltöröljük a vízumot Oroszországgal és az Európai Unió között. A statisztikák mellesleg megvannak a az összadatai, mint egy összesen 4 millió volt az összadat, 2,4 millió orosz látogatott el a Schengeni országok, és 1,5 millió Schengeni országbeli állampolgár járt Oroszországban. Hogyha ez segít abban, hogy megértsük a, a probléma dimenzióját, akkor talán érdemes volt elmondjam. Iszlám, Irán. Ha Iránnal nem foglalkoznék, ha lehet, de azt elmondanám, hogy szorosan együttműködünk az irán hatóságokkal, Catherine Ashton asszonyjal, több más országgal együtt. Ezt akár 3 plusz 3, 5 plusz 1, vagy más összeállításnak is tekinthetjük, de alapvetően hat résztvevőről szól a történet. Néhány nappal ezelőtt legutóbb Isztambulban találkoztak. Természetesen ez nem volt eh, kivá- kiemelkedő siker, de nem volt alapvetően bukás sem az iszlámról. Talán meglepi önöket, hogy milyen hatal, hogy a legnagyobb muzulmán ország Európában az orosz köztársaság. Itt van a legnagyobb számú muzulmán Európában, több mint 20 millióan. És ezer éves hagyománya van az együttélésnek, a keresztény ortodox muzul és muzulmán többségek és több tucat más vallási csoport között. Nem tennék egyenlő jelet az iszlám és a terrorizmus között. Tehát bizonyára nem a terroristáknak nincs, nemzet, nem, nincs nemzetisége vagy vallása. A befagyasztott konfliktusok, a transznyeszteri területek, Karabach, Transnistriát a vízumokkal kapcsolatban is megemlítették. Nos, akkor, amikor a Szovjetunió megszűnt, az olyan szovjet állampolgárok voltak, akik régi szovjet az személyazonossági dokumentumokkal ilyen területeken maradtak. többször meg hosszabbították a, az ott maradási feltételüket annak érdekében, hogy segítsék őket. Az orosz köztársaság az úgynevezett zéro opciót fogadta akkoriban el. Ez azt jelentette, hogy az orosz köztársaság minden, az orosz szövetség minden olyan állampolgára, amely illetve minden olyan polgár, amely abban a pillanatban Oroszország területén volt, automatikusan orosz állampolgárá vált. Sajnos nem minden volt szovjet köztársaság követte ugyanezt a gyakorlatot. Lettország és Litvánia az, akit meg is neveznék, akik azóta is az úgynevezett non-citizen, tehát nem állampolgár státuszt megtartották. A nyesztelen túli terepek, Abházia, a Dél-Kaukázus, tehát azok a területek, ahol ott maradtak a volt szovjet személyazonosságival rendelkezők, és gyakran ők nem hajlandók, vagy nem képesek, alapvetően nem hajlandók Moldovától vagy Grúziától elfogadni a személyazonossági dokumentumokat. Akkor, amikor a volt szovjet személyazonosságuk lejárt, akkor dokumentum nélkül maradtak. Az egyetlen dolog, amit tehetek, az az volt, hogy ebben az esetben az orosz köztársaságtól kérjék az útlevelet. Anyasztelen túli területekről Ukrajnában is kértek. Ezeket a kérelmeket egyéni alapon bírálták el, és valóban E három területen élők között sokan orosz útlevéllel élnek. A nyesztelen túli területekkel kapcsolatban azt reméljük, hogy békésen tudja konfliktusát Moldovával rendezni, de természetesen vízumokról és útlevelekről lévén szó nem hagyhatjuk figyelmen kívül a román útlevelekkel élő moldáviai állampolgárok kérdését sem becsléseink szerint messze meghaladják a Transzneszteren élő orosz, út, orosz útlevéllel élők számát. Sőt, végül az ENSZ lefegyverkezési projektje. Andorákis úr kérdése. Ez egészen más kérdés és téma, de természetesen nagyon rövid próbálok lenni. A Bush adminisztráció korábbi tervei szerint Lengyelországban és a cseh köztársaságban akartak eh, felszerelni eh, ilyen állomásokat a korábbi programokkal. Nos, készek vagyunk arra, hogy az, az Egyesült Államokkal és más NATO országokkal ezt megtárgyaljuk, a lehetséges, közös antiballisztikus rendszerek felszerelésére. megállapodtunk abban, hogy tárgyalni fogunk erről a kérdésről. Minden olyan rendszer, tehát az ilyen rendszerek vagy stratégiai, vagy alstratégiai jellegűek. Nyilvánvalóan erről hosszasan tárgyaltunk az orosz tanácsban éveken keresztül erről. olyan kisléptékű dolgoktól kezdve, mint a békefenntartó kontingensek a világ különböző részein, egészen addig, hogy milyen más lényeges elemeket kellett hozzátenni a listához. Nos, ez a stratégiai. De egy globális kérdés ez, és nyilvánvalóan tárgyalnunk kell róla. Az új orosz-amerikai start szerződést az orosz parlament a közelmúltban ratifikálta. Ebben természetesen hangsúlyoztuk a dokumentumokban, hogy a másik fél, az Egyesült Államok rész megvalósítási gyakorlatát nyomon követjük, és annak megfelelően járunk el. Logikus a kapcsolat tehát a védelmi képesség és az antiballisztikus fegyverek felszerelések között. Azt hiszem messze túlhaladtam az időmet, köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen, nagykövet úr. Köszönöm Csizof úr és Oszalivan úrnak is szeretnék köszönetet mondani a válaszadásért. Köszönet minden bizottsági tagnak. Ugye nagyon jól értjük, hogy mennyire fontos ez a megállapodás, hiszen a 90-es években nagyon sok Európán belüli konfliktus volt, megszületett a 20. században az Európai Unió, és most a 21. században már szoros együttműködésre van lehetőség, korábban jelentős konfliktusokat erhet régiók között. Még egyszer köszönet és természetesen mindannyian azt reméljük, hogy a tárgyalás a szükséges mederben előre fog haladni, és hamarosan pozitívan le fog zárulni. 15 órakor folytatjuk az ülést szavazással. Mindenkit arra szeretnék kérni, hogy legyen pontos, hiszen nagyon sok feladat áll előttünk ma délután. A szavazást követően nagyon fontos témáink lesznek még, úgyhogy mindenkit arra kérek, hogy legyen pontos 15 órakor. Köszönöm szépen,